Láttuk a szavazást, a jegyzőkönyv a parlament e- elé elfogadásra következő alkalommal kerül, ha nincs semmi ellenvélemény, akkor továbbítom. Az Európai Parlament ülésszakát tehát ezennel lezárom.